napi rendi pontunk a visszaélés bejelentő személyek nemzetközi védelme. A biztos úrnak adom meg újra a szót. Don't worry, I know very well it's your job. <laughs> Sorry. I welcome this. Üdvözlöm ezt a második lehetőséget, hogy a visszaélések bejelentőinek a nemzetközi védelméről beszéljünk. Jórova biztos asszony volt az, akivel ezt tíz hónappal ezelőtt először megvitatták. A visszaélések bejelentéséhez bátorságra van szükség. A korrupció elleni fellépés egyik módja ez, az is nagyon fontos, hogy a magánéletvédelmét a, és a szólásszabadságot megóvjuk. Ezt hangsúlyoztuk múlt áprilisban is. Nincsen harmonizált átfogó rendszer az európai rendszerben a visszaélések bejelentőinek a védelmére. Az Európai Bizottság tisztában van azzal, hogy az Európai Parlamentnek komoly oka van arra, hogy ilyen rendszer felállítását kérje. Ismerünk olyan eseteket, ahol nincs szektorális európai jogszabály és a tagállamok felelőssége, hogy az illető ügyet, mint például ezt is, szabályozzák. Az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlata, valamint az Európa Tanács tárgyalásai egy lehetséges keret egyezményről ez ügyben jelentik az alapot, valamint az Európai Parlament ajánlásai. Az ajánlások az Európa Tanács tagállamait is felkérik arra, hogy intézményi keretet hozzanak létre a visszaélések bejelentőinek védelmére. Az Európai Bizottság felismerte, hogy több tagállam már ilyen intézményi keretet létre is hozott. Az Európai Unió szabályai a visszaélések bejelentésére csak néhány konkrét területen léteznek, európai szinten szabályozva. Például a pénzmosás elleni irányelvre szeretnék utalni, amit 2014-ben fogadtunk el. Ez tartoz, tartalmaz rendelkezéseket azoknak a védelméről, akik gyanús pénzügyi tranzakciókat jelentenek. Múlt év decemberében az Európai Bizottság egy végrehajtási irányelvet fogadott el a piaci visszaélésről szóló rendelet mellé a tagállamoknak, hatékony mechanizmusokat kell ennek érdekében létrehoznia, hogy a visszaélések bejelentőit megvédjék. Emellett múlt decemberben önök elfogadták a kereskedelmi titokról szóló védelemre vonatkozó irányelvet, amely nagymértékben megerősítette a, az informátorok jogait. Ezen irányelv szerint bármilyen állítólagos jogellenes tulajdonszerzés, használat, vagy a kereskedelmi titkok nyilvánosságra hozatala elutasítandó akkor, amikor ezt azért hozták nyilvánosságra, mert kötelezettségszegést vagy bűncselekményt fettek fel ezáltal. A 2014-es Európai Uniós korrupció elleni jelentés szintén foglalkozik a visszaélések bejelentőivel. Nagyon fontos tehát ez a téma a párbeszéd, a kétoldalú párbeszédeinkben a tagállamokkal. Az Európai Bizottság a jövőbeli európai ügyészi hivatal kezébe szeretné adni azt a lehetőséget, hogy a szükséges védelmet biztosítsák. Az ügyészségről szóló tárgyalások folytatódnak, és a parlament támogatása e tekintetben nagyon üdvözlendő, és nagyon sokat segítene nekünk. Tisztelt elnök úr képviselők, összefoglalva az Európai Unió már sokat tett a terepen, azon területeken, ahol kompetenci, amelyekre kompetenciája kiterjed. De azt is elismerjük, hogy további fellépésre van szüksége EU-s szinten. Most nagy örömmel hallgatom meg, hogy mi a véleményük hogyan lehetne javítani a visszaélések bejelentőinek a védelmét. Thank you very much, Commissioner. Köszönöm szépen, biztos úr. A néppárt nevében fosszúrat halljuk. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a biztos úrnak is, hogy hozzászólt ehhez a témához, a whistleblower témájához. Alapvetően fontos, hogy megfelelően foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, hogy észszerűen hogyan lehet közelíteni a témához, hogyan lehet ezt kezelni, és a kérdések azok persze hol vannak a lehetőségek határai, hiszen az informátor, a bejelentőt sokan receptnek tekintik, ami mindenre alkalmazható. Itt szeretném tisztázni, hogy a néppárt nagyon kritikusan látná, hogyha egy átfogó védelmet biztosítanánk, amely felette áll a büntetőjogi lépéseknek, de egy észszerű eljárást el tudunk képzelni, tehát nem utasítjuk el, hogy valahogy védeni kell a whistleblowereket, ezért struktúrákra van szükség a vállalatokban, a szövetségekben, szervezetekben, hatóságoknál, hogy adott esetben, ha törvény sérül, akkor ezt meg lehet, megfelelően fel lehessen tárni. Fontos vita ez, de bonyolult vita is, hiszen nagyon különböző területek nyúlik ez a véleményszabadság, adatvédelem, magánszféra, biztonsága, nemzeti biztonság, vállalati titok, adókérdések, csalás, sok minden van érintve ebben. Éppen ezért az egyes konkrét eseteket kell vizsgálni. Nem lehet mindent valamilyen egyen elbánásban részesíteni, hogy általában levédők mindent, meg kell beszélni, hogy mely területekről is van szó valójában. Egyébként is az a meggyőződésünk, hogy a whistleblower védelme végül is nemzeti hatáskört jelentene, nemzeti feladatot, hiszen uh, Foglalkozni kell azzal, hogy az iránymutatásokat hol tudjuk kicserélni, de hol tudjuk korlátozni is ezeket, de mindenképpen a jogállamiságot, mint elvet kell szem előtt tartani itt is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A szocialisták és demokraták nevében Akilar úr, Lopeglir úr, köszönöm szépen. Elnök úr, biztos úr, miről is beszélünk valójában itt a mai napon? Egy abszolút aktuális téma ez, amit nagyon komolyan kell venni, hiszen komoly fenntartások vannak itt az alapjogvédelem, a magánszféra védelme, ez egy fontos európai érték, de másrészt természetesen beszélnünk kell a whistleblower, a bejelentő védelméről is, hiszen hogyha a, el akarjuk érni, hogy feltárjuk a korrupciót, vagy a nemzeti biztonság elleni támadást, akkor szükség van ilyen bejelentésekre is ehhez aktív együttműködést kell kialakítani a bűnüldöző szervekkel, ügynökségekkel. Ez nagyon fontos. Miért annyira aktuális a kérdés most a Snowden eset, hiszen nagyon súlyosan beleavatkoztak az alapjogokba. Itt nem csak európaiakról van szó, hanem gyakorlatilag az egész világ érintve volt a Nemzeti Biztonsági Ügynök, Nemzetbiztonsági Ügynökség eh, végezte ezt, mint megtudtuk, viszont védeni kell az emberek magánéletét. Másrészt persze az adócsalás, a biztonsági rések feltárása szintén fontos érdek. Vannak események, amelyek az egészségügyre, a közegészségügyre is veszélyesek lehetnek. Az Európai Parlament már 2013-ban elkezdett foglalkozni a témával, akkoriban vezettem egy ilyen bizottságot, a tömeges felügyelet eh, volt a témánk, eh, a Polgári Szabadságjogok Bizottsága a Libén belül vizsgálta ezt a kérdést egy meghallgatás eh, formájában, egyfajta védelmet akartunk. A 11. és a 34. cikk az alapjogi kartából mindenképpen alkalmazható itt egy olyan keretet kell kialakítani, amiben a nemzetközi szervezetek is részt vesznek, mint például az Európa Tanács. A bizalmasan kell kezelni az információkat a bejelentők kapcsán, de a feladat nagyon nehéz, hogyan tudjuk ezeket az embereket védeni egy európai jogalkotás keretében, miközben az általam vezetett vizsgálóbizottság eredményeit is figyelembe vesszük. Ezt a keretet, ezt a jogalkotást kell alkalmaznunk. Köszönöm szépen az ECR nevében Tomasics eh, kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. A visszaélés bejelentő szerepe nagyon fontos minden társadalom számára, hiszen bátor emberekről, felelősségteljes emberekről van szó, akik felhívják a figyelmet a problémára. Sajnos nem kapják meg azt az elismerést, amit megismernek, és nagyon gyakran egy éven belül, vagy két éven belül el kell, hogy hagyják a munkahelyet, ahol egy problémára felhívták a figyelmet. Ez azért, mert a azok, akik egy rendszer korrumpáltságára vagy hibáira felhívják a figyelmet, soha nem kapnak jutalmat. Nagyvállalatok nem akarják, hogy együttműködjenek azokkal, akik a hibákra, a visszaélésekre mutatnak rá. Pedig a köz számára az erkölcsi hitelességük rendkívüli. A politikának úgy gondolom, a ezeket a visszaélés bejelentő személyeket nagy felelősséggel kellene velük bánnia, hiszen ők azok, akik insiderként ismerik a, a helyzeteket, és nagyon gyakran jó eredményeket is tudnak, a jó eredményekhez is hozzá tudnak segíteni. Szerepüket a társadalomban éppen ezért meg kell becsülni, az országoknak pedig mindent meg kell tenni azért, hogy bármikor jogsegélyszolgálatot nyújhassanak nekik. Harmadik országokból való bejelentő személyek gyakran az Európai Unióban kérnek menedéket, hogy megvédjék őket és családtagjaikat a bántalmazásoktól. Köszönöm szépen. Az Álde nevében Ruez asszony. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr, köszönöm, hogy ilyen későn még itt van. Akvila kollégához hasonlóan én is azt mondom, hogy, hogy védőkeretekre van szükség. Tulajdonképpen arról van szó, hogy különösen az úgynevezett fehérgalléros bűncselekmények, értelmiségi bűncselekmények könnyen eltusolhatók, nehezen felderíthetők, hiszen nagyon gyakran nagy vállalatok által elkövetett illegális tevékenységek vagy politikusok által elvitett regionális vagy önkormányzati szinten elkövetett bűncselekmények, amiket nagyon nehéz büntetni. A, ezek az informátorok, ezek a bejelentők tulajdonképpen a kulcsot jelentett büntethetetlenséget kell, hogy kapjanak. 2005-ben 100 67 ország ratifikálta azt a rendeletet, amely a védelmet nyújt számukra, de még mindig nem sikerült a gyakorlatba ezt átültetni. Általános nyilatokról van szó, hogy mindenkit érdekel ez, és egy nagyon érdekes és nagyon kényes téma, de a nagyon-nagyon kevés országnak sikerült átláthatóan, konkrét jogszabályokkal a bejelentő személyeket megvédeni. Nagyon gyakran Spanyolország a a rossz példa erre, pedig jó arra van szükség, hogy védjék ezeket a bejelentő személyeket megfelelő védett jogi státuszt kapjanak. Hogyha súlyos bűncselekményt derítenek fel egy vállalatnál vagy egy párton belül, akkor gyakran azért nem merik ezt megtenni, mert számolnak a következményekkel, ami a karrierjüket is befolyásolja, az egzisztenciájukat veszélyezteti. Éppen ezért intézkedésekre van szükség, hogy az informátoroknak, azaz a bejelentőknek a védelme garantált legyen. Pszichológiai nyomonkövetésre is szükség van, amennyiben szükséges, hiszen nagyon gyakran ezeket a személyeket szinte meg akarják semmisíteni, nagyon gyakran nemzetközi szinten is üldözik őket. Julian Sánsot például mindannyian ismerjük, az emberi jogi főbiztos határozott, hogy az emberi jog elleni bűncselekmény volt az eset, éppen ezért megfelelő keretekre van szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy kérdést szeretnének feltenni önnek. Hajlandó a kék kártyát elfogadni James kollégától? Köszönöm szépen, hogy elfogadja a kérdésemet. Nagyon érdekesnek találtam a kérdés a beszédét két cégre utalt. Ha ellenőrizzem. Azt feltételezi, hogy csak cégek, vállalatok lehetnek tárgyai egy ilyen jogszabálytervezetnek? Illetve mit érez azzal kapcsolatban, hogy a politikai szervezetek, állami testületek, kormányok, helyhatóságok, bármilyen szervezet, ahol egy bejelentő valamilyen helytelen cselekményt felfed, ezt hogyan tudnánk befolyásolni, az ő helyzetüket hogyan tudnánk befolyásolni, mi a vélemény erről? Sí. Sí, me está escuchando. Sí. Vamos a ver. Hall engem? Nos, hát itt bűncselekményekről van szó. Konkrét bűncselekményekről. Csalásról, korrupcióról. Komoly bűncselekményekről amelyeket olyan körökben követnek el, amelyek intellektuális szempontból rendkívül felkészültek. Persze vannak nemzeti szintű problémák, amelyeket nemzeti szintű jogszabályokkal lehet megoldani, de kell Európai Uniós szintű jogszabály is, ami nem egyszerű, mert az egyezményeken túl mutatóan, vagy az Európai Parlament kérdésein túlmenően nem voltak lépések. A legtöbb ország nem tett semmi, de azért van mindenre szükség, mert ezeknek a bűncselekményeknek nagyon fontos mennyisége büntetlen marad a multinacionális cégek, vagy akár politikai testületek, vagy államok is követhetik el őket. Az én országomban ezt nagyon jól tudjuk, úgyhogy természetesen dolgoznunk kell ezeken a területeken is, és felkészülni a lehető legjobban. Köszönöm, most pedig a GUE-NGL frakció nevében Urbán Crespo képviselő kapszol. Köszönöm szépen, elnök úr! Hölgyeim és uraim! A Wikileaks, a LuxLeaks, Snowden, Josie Manning. Ezeknek a bejelentőknek köszönhetően rengeteg információhoz jutottunk mi is, a bizottság is, a nemzetközi közvélemény több ezer esetről szerzett tudomást, amikor például az USA hatóságai a spanyol hatóságokra és igazságszolgáltatásra nyomást gyakoroltak, hogy mondjuk a Guantanamo-i kínzásról ne hozzanak nyilvánosságra adatokat. Hozzék Koszó egy spanyol újságíró mutatta be azt, hogy az Egyesült Államok milyen kínzásokat követett el Irakban. Ezeket a bűncselekményeket óriási mennyiségben és nagy mértékben világszerte elkövették. Ezeket az embereket, akik fényderítenek mindenre, emberi jogi jogvédőknek kell tekintenünk. Nagyon sérülékeny a helyzetük, és konkrét védelemre van szükségük. Üdvözlöm azt, hogy itt a teremben nagyon sokan támogatják ezt a gondolatot. Mindazonáltal az Európai Unió nagyon keveset tett az informátorok és visszaélések bejelentői védelmére. Amikor a belső korrupciós esetekről van szó, mondjuk az európai intézményeken belül, ezekben az esetekben semmit nem tettek azoknak a védelmére, akik felfedték ezeket a bűncselekményeket. Két konkrét kérdésem van tehát. Milyen jog és politikai következtetéseket fog az Európai Bizottság levonni, milyen javaslatokat fog tenni. És azt is szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság mit gondol az ENSZ ő, csoport véleményéről, akik az önkényes fogvatartásra ra, foglalkoznak Julian Assange esetében. Évek óta a londoni, ekvádori nagykövetségen talált menedéket. Libera parola Jávor. úr, a szó nevében. Köszönöm a elnök úr, tisztelt biztos úr. Antoine Deltour, Keith Harrison, Guido Strack, Horváth András, és még hosszan lehetne sorolni a neveket. Nem csupán nevek ezek különböző tagállamokból, hanem sorsok, amelyeket az kapcsol össze, hogy olyan ügyekről számoltak be a nyilvánosságnak amelyek a közérdekét sértik a közérdekét érintik és mégis ahelyett hogy ezekben az ügyekben indult volna el hatékony eljárás velük szemben léptek fel a hatóságok velük szemben léptek fel a cégek. elfogadhatatlan az a helyzet hogy nincs európában olyan átfogó védelem amely biztostaná hogy a közérdekű bejelentők a korrupció ellen küzdő bátor emberek megkapják azt a védelmet ami illeti őket egységes európai direktvára van szükség amely minimumszabályokat alkot a tagállamok számára is hogy mi az a minimális szintje a védelemnek amelyet biztostanunk kell valamennyi tagállamban a közérdekű bejelentők számára és ugyanezt a szintű védelmet biztostani kell az európai unió intézményein belül is hiszen tapasztaltuk számos esetben hogy maga az unió sem jár elöl a közérdekű bejelentők védelmében világossá kell tennünk hogy akik a közérdekében kockára teszik mindenüket azoknak érezniük kell hogy a köz az ő oldalukon áll hogy mi az európai intézményekben az ő oldalukon állunk. jávor úr kékkártyás kérdést kapott kván e válaszolni rá? úr já mám na vás konkrétní dotaz. Eh, vy jste tady... Konkrét kérdésem volna. Ön bírálta bizonyos módon azt, ahogy az Európai Unióban mi megközelítjük a közérdekű bejelentőket. Mit gondol a bizottságról? Azt gondolja, hogy a jelenlegi bizottság módosítani kívánja ezt a megközelítést a közérdekű bejelentőkkel kapcsolatban, vagy pedig az felsorolt embereket magukra hagyja és kirekesztésre kirekesztésre hagyja a sorsukat. Köszönöm szépen a kérdését a jelenlegi bizottság álláspontjáról a bizottságnak kell elsősorban nyilatkoznia. azt amit eddig tudunk az elmúlt időszakban az arra utal hogy jelen pillanatban a bizottságban nincsen politikai döntés arról hogy európai szintű jogalkotásra szánták volna el magukat a közérdekű bejelentők védelme érdekében. véleményem szerint ez elfogadhatatlan. az európai intézményeknek és az európai bizottságnak a saját szabályait illetően is és az európai intézmények belső szabályait illetően példával kéne járni, és kezdeményeznie kéne egy olyan új direktva megalkotását amelyik megfelelő védelmet nyújt minimum védelmet nyújt valamennyi tagállamban a közérdekű bejelentők számára. E james az ftd nevében. A visszaérés bejelentése sok mindent jelenthet. Mi ez bosszú, vagy pedig felszabadítás valami alól? Nos, az autoritár magyar, minél autoritárebb az állam, annál veszélyesebb a bejelentők eh, helyzete. Az Egyesült Királyságban a jogi struktúra segíti az őszinte bejelentéseket, de nagyon sok más tagállamban ez egyszerűen túl konfrontatív az állami mechanizmus számára. Én nem hiszem azt, hogy a bizottságnak ebben bármely szerepe lenne, és ma este már többször hallottam, hogy minimális normákat akarnak. Abszolút semmi garancia nincs arra, hogy ezek a minimális normák elfogadásra kerülnének. Ezt más területen már többször látok. Emlékeztetnék mindenkit eh, arra, még ha kevesen is vagyunk, hogy a volt kommunista országok eh, eh, lakói emlékeznek arra, amikor éjszaka kopogtattak az ajtójukon. Nos, ez volt a bejelentése eredménye. Az általánosítás, az általánosító megközelítés mindig sérti az egyént, és óriási kockázatot jelentenek a valós problémák szakaszában. Nem hiszem, hogy az EU-nak ebben bármilyen szerepe lenne. Boni kollega. Biztos úr. Azok, akik figyelmeztetnek arra, hogy esetleg veszély van, mindig is fontos szerepet töltöttek be a társadalomban. Különösen manapság fontos ez, amikor rengeteg információs forrás és kommunikációs csatorna létezik. Ha a visszaélést bejelentők jogellenes cselekedetekről, jogsértésekről beszélnek, akkor az újságírókhoz hasonló szerepet töltenek be. Ebben az értelemben a demokratikus társadalomban való szerepük pozitív. Ahogy az EU korrupció ellenes jelentése is kijelentette, a visszaélések bejelentése azért kérse, mert a a szervezetek nyilvánvalóan nem hajlandók saját szervezetük ellen bármiképpen eljárni. A bejelentő személyek saját lelkismeretük szerint járnak el, de a jogi kereteken kívül arra kényszerülnek, hogy törvényt szegjenek, hogy a a morális kötelezettségeiknek eleget tegyenek. Éppen ezért megfelelő mechanizmusokra van szükség, amely segíti a bűncselekmények felderítését, például a korrupciót. De nem szabad, hogy mindez az állam és funkcióinak lerombolásához vezessen. A demokratikus társadalomban az én, a nyomozó újságíróknak megvannak a jogaik, és védik is őket, ezért úgy gondolom, hogy a visszaélés bejelentő személyekre vonatkozó vitát el kell mélyíteni, tovább kell együttműködni azért, hogy jobb kereteket teremtessünk jogai, személyiségi jogaik és szakmájukban való jogaik védelme értelmében. Vannak már olyan országok, amelyek ezt megtették, éppen ezért látjuk, hogy minden tagállamnak hasonló kötelessége van. Köszönöm. Schlein kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. A visszaérés bejelentőknek alapvető szerepe van a korrupció ellen és eh, harcban, a szervezet bűnözés ellen, adócsalás ellen. Ezek azok a jelenségek, amelyek a határokon át is nyúlnak európai jelenségeképpen, ezért szükség van arra, hogy európai megoldásokat találjunk. Európai irányelvre van szükség, amely minimális normákat határoz meg a, a bejelentők eh, számára, és biztonságos csatornákat jelentenek az információ továbbadására. A jelenségek elleni harc nem lehet hiteles, hogyha a bejelentőt nem védjük, de európai szinten csak 8 tagállam rendelkezik vonatkozó rendelkezésekkel. 2013-ban már a Krin jelentés keretében követeltük nagy többségben a házban, hogy az Európai Bizottság 2013 előtt egy jogalkotási javaslatot nyújtson be erre vonatkozóan egy európai programot, amely hatékony, globális és védi a bejelentőket. Három év elmúlt, és a javaslat még mindig nem született meg. Éppen ezért kérdezem a bizottságtól, hogy miért eh, késlekedik, és miért eh, van ez a rezisztencia. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy 2014. januárjában az európai intézmények kötelezővé tették a belső normákat a jogellenességek bejelentői és, a, be, és az informátorok védelmére. Egy tanulmányt is megrendelt, de mégis nagyon kevés történt a bejelentők védelmében. Úgy gondolom, hogy sok jó lehetőséget elszalasztottunk, és azt szeretnénk bemutatni, hogy az európai intézmények átláthatóak akarnak lenni. Nos, ezen a területen is annak kell lenni. Köszönöm szépen. Krisz Ananas kollega. Az Európai Uniónak hatékonyan kell védenie azokat az embereket, amelyek az információikkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a korrupciót feltárjuk 2013-as közvélemény kutatása alapján, amit egyébként a Transparency International készített, a, a legtöbb európai országban erre nincs lehetőség például a munkahelyen. Ezzel egyidejleg azt látjuk, hogy ez nyilvánvalóan egy elrettentő tényező, is a potenciális bejelentők esetében. 2015. szeptemberében Juncker úr belátta, hogy közös fellépésre van szükség ezen a területen. Például gondoljuk a LuxLeaks botrányra, vagy a Volkswagen botrányra, és arra is gondolnunk kell, hogy mennyire megrendült a polgárok bizalma, mennyit segített volna ebben az esetben egy közös jog, egy közös törvény, amelyel védjük a bejelentőket úgy gondolom, hogy az embereknek ösztönzőt kell biztosítanunk, hogy hatékonyan tudjunk fellépni. Cseszovszki úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos úr. A néppárt meg van győződve hogy az átláthatóság, integritás és az emberi jogok védelme alapjaira helyezkedik az Európai Unió. Az Európai Uniónak kötelezettsége garantálni az alapjogokat és az emberi jogokat mindazoknak, akik úgy döntenek, hogy bejelentik azt, hogyha mások megsértik a jogokat. Ezek a közérdekű bejelentők megérdemlik azt, hogy egy központi ellenőrző és védő keret jöjjön létre, garantálni kell, hogy ez a mechanizmus védelmet nyújtson Assange úrnak is. Assange úr személyiségével kapcsolatban nem szabad elfelejteni az, hogy mit tett. Amit tett, azáltal tudtuk megérteni azt, hogy milyen komplex a nemzetközi helyzet. Vannak olyan emberek, akik kiborítják a ilyen titkos iratokat tartalmazó dobozokat a szőnyegre, félelem nélkül, de nagyon könnyen válhatnak áldozattá. Nem megalapozott vádak áldozatává válhatnak, és mi, az Európai Parlament képviselői, az Európai Unió képviselői, meg kell, hogy ezt akadályozzuk. Azt gondolom, hogy Julian Assange bebörtönzése, bebörtönzését meg kell akadályozni. Nemzetközi jogi védelmet kell biztosítani neki. Hogyha az Európai Unió nem garantál Assange úrnak és más közérdekű bejelentőknek megfelelő védelmet, ezzel rossz üzenetet küld azok felé, akik hasonló cselekedetekre készülnének. Flanagan úr. Nagyon sok minden megy át ezen a házon, és most is egy olyan ügyről szónokolunk, amikor a valóság azzal kapcsolatban, ami ebben az ügyben történik, teljesen más, mint amit mi emlegetünk. Volt egy olyan kockázat elemző, akinek az unikredites bank számlája és mellett az volt a feladata, hogy nézze meg, hogy a bank ö, milyen ö, hiteleket ad ki, és hogy ez ennek van-e megfelelő fedezete. Állandóan azt kellett ö, látnia, hogy nincs megfelelő fedezet. A bank azt mondta neki, hogy fogja be a száját. A szabályozó figyelmen kívül hagyta azt, hogy mit mond, és a hatóságok sem az anonimitását, sem a védelmét nem voltak hajlandóak biztosítani. Itt most beszélhetünk, de várom azt a napot, amikor valamit végre teszünk is, amikor azok, akik ről felfedték az igazságot, az igazságot, hogy bűncselekményt követtek el, őket büntetjük, és őket ö, gyanúsítjuk, nem azokat, akik ö, felfedték ezeket a bűncselekményeket. És elnök úr, kérem, ne engedje meg, hogy a képviselők itt a teremben a telefonjukat használják. Poszpisil úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez a vita a közérdekű bejelentőkről egy olyan korrupcióellenes intézkedést adhatna a kezünkbe, amelyben a közérdek, a köz vélemény is mellénk állna a tagállamokban. Az egyik súlyos és kulcsfontosságú kérdés lehetne ez. A tagállamok közül sokban nincsen olyan szabályozás, ami a közérdekű bejelentőket védené. Sőt, más tagállamokban, ahol ez elvileg létezik, ott is csak mm, egy olyan dologról van szó, ami valós védelmet nem biztosít, csak úgy tűnik, mintha. Ezek az emberek nagyon fontos dolgokra hívják fel a figyelmet. Biztos úr, ön egy irányelvet is említett, de szerintem egy általános jogszabályra lenne szükség megérni egy ilyen minimális közös keretet létrehozni, hogy például egy súlyos bűncselekmény bejelentője esetében nem csak erkölcsi kérdésről van szó. A jelenlegi diszkrimináció ellenes jogszabályok mellett európai rendezésre van szükség tehát e területen. A cseh miniszterekkel való tárgyalások során azt tapasztaltam, hogy nincs megfelelő szándék arra, hogy megfelelő jogi keretet fogadjanak el ebben a tagállamban. Ezért szerintem európai szintű megoldásra lenne szükség. A catch the eye folyamatra jutottunk. Mario úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Nos, jogelleneségek bejelentéséről van szó az Európai Unióban is, és az informátoroknak nem jár jogi védelem, pedig hasznosak. Például a bankbotrányoknál, a Volkswagen esetben, a fekete pénzek, adócsalások, adóelkerülés esetében, LuxLeaks, a, a Lagat lista, a Boyance lista, mindezt a görög hatóságok nem is tudták felderíteni. Másoknak kellett megmutatni, hogy rendszeresen adót csalnak. Az országban jogellenességeket bejelentik, nem az adótörvényről van szó, nem csak az adó törvényekről van szó, de mégiscsak az európai polgárok javát szolgálja a megfelelő jogi kereteket tudunk létrehozni. Ne felejtsük el, hogy újságírókat is üldöztek, azokat, akik a LuxLeaks botrányt hozták nyilvánosságra. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottság nevében most eh, a biztos úrnak adom meg a szót. Igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt képviselők. Nagyon érdekes volt természetesen végighallgatni a vitát. Mindenkinek köszönöm, aki hozzászólt ez az érdekes vitához. Mindenek előtt számomra volt ez érdekes. Először is tájékoztatni fogom eh, Jorova biztos asszonyt eh, arról, hogy mi hangzott el a mai vita során még egyszer a következőt szeretném elmondani. egyet értünk abban, hogy védeni kell a bejelentőket. A kérdés most az, hogyan tesszük ezt. A másképp fogalmazva, mi az, ami reális, és mi a legjobb. Természetesen ez egy bonyolult kérdés. Emberi jogok is szóba kerülnek, nyilvánvaló különböző lehetőségek is szóba kerülnek. hogyan tudjuk az egész Európai Uniót lefedni egy szabályozással. Összefoglalva elmondhatom, hogy a biztos társam a következőt kérte Jorova asszony. Ő továbbra is törekszik arra, hogy elmélyítsük a vitát az önök bevonásával, és köszönöm még egyszer ezt a nagyon érdekes vitát. Thank you very much, Commissioner. Köszönöm szépen, a Ezzel befejezzük